kérdés, amit most tisztáznunk kell a szavazás előtt. A jegyzőkönyv. Ah, de Kava úr kért szót, nézzük, mit akar. Parancsoljon.